Lenne néhány bejelenteni valóm, kedves kollégák. Stanislav Polcsek képviselő azt kérte, hogy a mentelmi jogával kapcsolatban tartsuk azt, mentelmi jogát tartsuk fenn, ugyanis a Ihlavai önkormányzat közlekedési szolgálata egy közigazgatási eljárást kezdeményezett ellenem. Az eljárási szabályzatnak megfelelően a Juri szakbizottság foglalkozik majd ezzel a kéréssel.